tanács és bizottság nyilatkozatai. Szeretném üdvözölni a Dán miniszterelnök asszonyt. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság elnöke, Barószó úr is itt van velünk, és el is kezdjük a vitát. Először a tanács képviseletében a miniszterelnök asszonynak, Torning Schmidt asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök úr! Elnök urak! Tisztelt frakcióvezetők, képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, és öröm, hogy ismét itt lehetek az önök parlamentjében.